Elkezdjük a parlamentközi konferenciák újabb ülésszakát. Ez egy rendkívül sikeres rendezvény. Kitűnő vitákat, eszmecseléket folytattunk le délelőtt az ESM-ről. Most pedig örömmel üdvözöljük az Eurogroup vezetőjét, Mario Centenot. Köszönöm, hogy eljött. Az első Eurogrup ülésen ő elnökölt éppen délelőtt, azután részt vett a, az ECOFIN ülésén. Lesz egy rövid időnk, hogy kérdéseket tegyenek fel Szentenno úrnak, aki majd kérdésekre is válaszol. Azt javaslom, hogy azok a képviselők, akik eh, szeretnének kérdést feltenni, csak tegyék fel a kezüket, és ezt mi feljegyezzük, nem tettük ezt meg előzetesen. Eh, a kártyákat itt összegyűjtheti a kollégám, de hát nagyon kevés eh, időnk lesz, mert 3 óra 45-kor már rá kell térnünk a következő szekcióra. Most meg is adnám a szót tiszt tisztelt, eh, eh, kedves eh, előadó társamnak, aki a bulgár parlament tagja. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gajtjéri úr. Szentjén úr, tisztelt képviselők, kedves kollégák! Nagy öröm számomra, hogy társ levezető elnöke lehetek ennek a délutáni plenáris ülésnek. Örömmel várom majd Maria Szentánó fő előadását. Az eurozóna makrogazdasági irányításáról fogunk mindenek előtt beszélni, és azután a bankunióról. Megpróbáltunk, mi is eh, a Bolgár Parlament eh, szakbizottságában minél behatóban foglalkozni a eh, monetáris unió kérdéseivel. Köszönöm szépen. Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy meghívtak, hogy részt vettek az Európai Szemeszter idei konferenciáján, itt a, a, az Európai Parlamenti héten. Az Eurogrup elnököként hívtak meg e, ide. Én mindegy örömmel folytatok eszmecserét a nemzeti parlamentek képviselőivel. Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. A tavalyi évben sok minden történt a szakpolitikai koordináció területén is. Az európai szemeszter egy nagyon sikeres európai kezdeményezés. Nemzeti és európai szinten is olyan eredményeket hoz a szemeszter, amely egy demokratikus és eh, az elszámoltatáson alapuló folyamat keretében eh, születik meg, és ebben részt vesznek az intézmények eh, és a nemzeti parlamentek. Európát csak így lehet építeni. Kollégáimmal együtt próbáljuk tovább kiépíteni az euróövezetet, hogy erősebbé, ellenálló képesebbé váljon a sokak érdekében akarunk dolgozni, nem a kevesek érdekében. És ne feledkezzünk meg a politikai céljainkról sem. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek képviselőivel együtt dolgozunk a célokért. Hallottak már ma délelőtt, hogy a Gazdasági Monetáris Unió elmélyítésével kapcsolatban folynak erőfeszítések, a parlament, az LKB, e a nemzeti parlamentek egy közreműködésével ki szeretnénk teljesíteni a gazdasági és monetáris uniót, és ma is, mint az Eurogroup vezetője, szeretnék ezekről a kérdésekről beszélni. Éveket töltöttünk válságkezeléssel. Most az Eurogroup végre teljes figyelmét a gazdasági monetáris unió architektúrájának a továbbépítésére nek szentelheti. Nagyon kemény munkát végeztek eddig is az euróval rendelkező tagállamok és az EU-s intézmények, hogy a <clears throat> nagy gazdasági világválság óta legsúlyosabb gazdasági válságot le tudjuk küzdeni a közös valutával, az euróval rendelkező országokban sikerült konszolidálni a helyzetet, és most, miután 19 negyedéve folyamatos a növekedés, és a, új, és a munkahelyek, nagyon sok új munkahely jött létre, nagyon stabil helyzetben vagyunk a 2015 és 2016-os évekkel gyakorlatilag a válságot leküzdöttük és ez a gazdasági és monetáris politika részese volt a konszolidációnak, a helyre, helyzet helyreállításának. Az euró övezet szolid növekedése azt is jelzi, hogy a gazdaságaink egyre reziliensebbé váltak. Talán még jobban, ellen, még ellenálló képesebbek, mint sokan gondolnák a növekedési teljesítmény, a munkahelyteremtés is azt jelzi, hogy nagyon ellenállóvá váltak a gazdaságaink. Az európai integráció legnagyobb vívmánya az euró. Nemzeti reformokkal és intézményi eh, korrekciókkal azt értük el, hogy hosszú távon is sikertörténete vált a közös valuta. Eltökélten kell cselekednünk. Az euró nem öncél, hanem a cél eléréséhez szükséges eszköz. Polgárok millióinak az életében van nagyon pozitívan jelen. A világ legnagyobb egységes piacán és a gazdaságaink, ha fejlődnek, ha növekednek, akkor abból több munkahely, több lehetőség is származik majd. A politikai folyamat egyre közelebb hozza egymáshoz az embereket. Tehát könnyen megérthetjük, mennyire fontos az euró. A mi feladatunk az, hogy most tovább erősítsük az eurót, korszerűsítsük a gazdaságainkat, hogy ellen tudjanak állni a következő válságnak, és alkalmazkodni tudjanak a technológiai és demokráciai változásokhoz. Nemzeti szinten ehhez egy nagyon óvatosan kalibrált szakpolitikai eszközegyüttesre van szükség, amelyel a fenntarthatóságot és a növekedést lehet biztosítani, és ki lehet használni a növekedésben se kapcsolatos lehetőségeinket. Jelenleg nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a gazdaságunk állapotával kapcsolatban, és mögünk mögött hagytuk a válság örökségét. Tehát most jó időket élünk. A politikai naptárunkban is az látszik, hogy nagyon sok a tagállamok lehetősége, külön-külön és együtt is a pozitív cselekvésre. A tagállamok akkor növelhetik a jólétet, hogyha teljes mértékben kihasználják az egységes belső piacot, annak minden elemét. Az öt elnök jelentése pénzügyi unióról beszél, integrált finanszírozási lehetőségek egy integrált piacon. A pénzügyi unió, amely egy bank és egy tőkeunióból áll, elengedhetetlen építő eleme egy jól működő gazdaság és monetáris uniónak. Ez a pénzügyi rendszer a közös monetáris politika tükörképe kell, hogy legyen. Enélkül nem lehet teljes mértékben kihasználni a közös valutában rejlő előnyöket. A válság kezdetén nagyon sebezhető volt az euró írja, az euró övezet, és határon átnyúló pénzmozgások számos akadályba ütköztek. Nagyon fragmentálódtak a pénzügyi piacok. Azóta fokozatosan javult a helyzet, de még mindig nem értünk el oda, ahova szeretnénk. Van jó indoka annak, hogy még ambiciózusabbak legyünk, és egy teljes körű pénzügyi uniót hozzunk létre. A vezetők felismerték, hogy elsőleges prioritás a bankunió kiteljesítése. Ehhez már konkrét döntéseket is hoztak, és óvatos optimizmussal gondolom azt, hogy ez lehetséges lesz. Miért annyira fontos ez? Aggódom amiatt, hogy a e, fragmentálódás e, mindenkinek e, költséges, megnehezíti a gazdaság szereplőinek is az életét, megnehezíti a vállalkozások finanszírozását, egy jó biztosítás megkötését júniusig tartó időszakban nem egy új úti tervről fogok általánosságban beszélni, hanem nagyon konkrét megtendő lépésekről. A bankunió kapcsán a legfontosabb a kockázat csökkentés és a kockázat megosztás kérdése. A válság éveiben a kockázat csökkentés terén nagyon sok mindent elértünk. Portugália pénzügyminisztereként én ezt nagyon jól ismertem a helyzetet, egyes hiány volt akkor, jelenleg pedig szuficites a költségvetésünk, újra feltökésítettük a bankrendszerüket, robosztus a növekedés, csökken a munkanélküliség. Végül is minden válságnak meg kell fizetni az árát. A nem teljesítő hitelek aránya e, azonban folyamatosan csökken, tehát e, rendbe tettük a házunk környékét, a háztartást, a költségvetést, és elindult a fejlődés. A kockázat megosztása kapcsán, akár az Amerikai Egyesült Államokra gondolunk, akkor látjuk, hogy az euróvezetnek még sokat kell lefaragni a hátrányából. Sokszor akkor lehet a kockázat megosztás felé újabb lépéseket tenni, hogyha ez a fiskális területen is megtörténik, és a, ez nagyon le vagyunk maradva az USA-val szemben. És annál kevesebb költségvetési kockázat megosztással lesz szükség, minél jobban teljesítünk a gazdaság más területein illetve a pénzügyi e, integrációk területén. Nem kell nulláról indulnunk az új időszakban. A, az Európai Központi Bank látja el a bankfelügyeleti funkciókat is, és e, nem az adófizetőkkel fizetetjük meg az esetleges e, bankmentések árát. A bankok sikeresen csökkentették a <clears throat> nem teljesítő hitelállományt. Hogyha pontosan fel tudjuk térképezni, hogy hol is tartunk ma, könnyebb lesz majd dönteni a szükséges finomításokról <clears throat> a kockázat megosztás kapcsán. Biztosítottam önöket, hogy az aggályokat nagyon komolyan vesszük. Legyünk őszinték, senki nem kér állandó transfereket, senki nem olyan rendszert akar létrehozni, amit meg mivel potyautasok visszaélhetnek. A bankunió az összes gazdaságot a kockázatok össz, közös pulba helyezésével növeli a mindegyik gazdaság ellenálló képességét. Biztos vagyok abban, hogy a roadmap-et, a tanácsban kialakított úti tervet sikeresen fogjuk végrehajtani, és létrejön a bankunió. Két fontos <clears throat> szempontra kell figyelemre lenni. Először is minden ilyen rendszernek szükséges eleme egy betét, közös betét garancia rendszer csökkenteni kell annak a kockázatát, hogy egy euróval rendelkező országban egy bankcsőd után a betétesek megrohanják a bankokat. Ezután fontos a közös szanálási alap. Megint csak hasonlítsuk össze a mi helyzetünket az Egyesült Államokkal, ahol az FDIC betölti ezt a szerepet. A jól működő GMO kapcsán a másik nagyon fontos eleme a pénzügyi uniónak a tőkepiaci unió. A tőkepiaci unióra két ok miatt van mindenek előtt szükség. Először is a belső piac eh, allokatív hatékonyságát növeli, azaz eh, segíti összehozni a megtakarítókat a kölcsönfelvevőkkel, és eh, finomra hangolt vagy kifinomult megoldásokat is kínál, segíti az innovációt, és növeli az agregált növekedési potenciált, különösen akkor, hogyha fenntartható transnacionális infrastruktúra projektek kapják a finanszírozás nagy részét. A bank kölcsönökön túlmenően a saját tőkéből történő finanszírozás hozzá fog járulni a stabilitás növekedéséhez. És kézzelfogható eredménye lesz ennek nem csak a vállalatok, hanem a polgárok számára is, akik profitálnak a gyorsabb növekedésből, az új munkahelyekből, a befektetők pedig jobb megtérüléssel számolhatnak. A tőkepiaci unió egy hatalmas projekt, több területen van szükség cselekvésre. Először is létre kell hozni a megfelelő pénzügyi architektúrát. El kell távolítani a pénzmozgások előli akadályokat, az információ szimetriáját meg kell szüntetni, és az intézmények szerepét pontosan kell meghatározni. A GMO elmélyítésével kapcsolatos viták során mindezekkel a szempontokkal foglalkozni fogunk. A pénzügyi, tehát a bank és a tőkepiaci unió létrehozásával kapcsolatban fontos az is, hogy tovább fejleszük az ESM-et, jobb költségvetési szabályokat hozzunk létre. A fiskális szolidaritás és felelősség egyensúlyát kell megteremtve, kell megteremtenünk úgy, hogy más valuta valutákkal összevetve is a mi valutánk eh, helyzetét stabilizálni tudjuk. Visszatérve a kockázat megosztási eh, mechanizmusokra, az EKB monetáris politikájának nagyon fontos szerepe van. A GMO eh, kapcsán az öt elnök jelentése és más fontos dokumentumok a fő céljainkat összefoglalták. Világosra tettem, amikor pályáztam az Eurogroup elnöki posztjára, hogy nekünk politikusoknak feladatunk az is, hogy elmagyarázzuk azokat a célokat, amelyeket meg akarunk valósítani. Hogyha tőkepiaci Unióról van szó, akkor el kell magyaráznunk, hogy eh, lehetővé akarjuk tenni, hogy mondjuk eh, Finországból szerezen egy francia cég finanszírozást, vagy hogy egy eh, spanyol középvállalat mondjuk Hollandiában találjon forrást, tőkét. Ez mind lehetőség, tehát sok lehetőség a polgárok és a vállalatok számára egyaránt, ha megvalósul a tőkepiaci unió. Végül biztosítanunk kell azt, hogy a GMO elmélyítésének eh, folyamatával együtt jár a demokratikus elszámolhatóság növekedése, és eh, ezt nagyon komolyan gondoljuk. Az európai projekt és az euró kapcsán célzott eh, véleménykutatásokat is végeztünk, hogy megtudjuk, mit gondolnak ez fontos érintettek erről a folyamatról. Nem szabad, hogy gyengüljenek a demokrácia elemei, a demokratikus építmény kreatív megoldásokra mindazonáltal szükségünk lehet az emberek érdekében. Az olyan parlamentközi tanácskozások, mint a mai is, jól jelzik azt, hogy mindenkivel akarunk konzultálni, egyeztetni, és üdvözöljük az olyan jó kezdeményezéseket, mint az európai szemeszter. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szenteno elnök úr. Nagyon köszönöm, hogy hozzájárult eh, az eseményhez ezzel az előadással. Hatan kértek szót, de mivel csak 18 percünk van mindenre, nagyon szigorú leszek az idővel. Két percet tudok felszólási időként adni minden felszólalónak. Erik Bört úr következik a francia közülés képviseletében, nemzetgyűlés képviseletében. Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden volna egy kérdés. Az eurócsoport elnök elmondta, hogy növekedést élünk át, ez valóban igaz. Franciaországban is kezdjük utolérni az Európai Unió átlagát. Ilyenkor mindig vannak kockázatok is a növekedésben. A kérdésem, el tudja mondani, hogy melyek azok a kockázatok, amelyeket önök azonosítottak mondjuk az eszközök értékelésében, vagy a magán eradósodás, illetve az államok eradósodása tekintetében, a digitális gazdaság, vagy a monopóliumok, amelyek intézményes szinten megjelenthetnek, a bankuniót ön is említette, illetve a tőkepiaci uniót. Melyek a legfontosabb kockázatok, amelyek most veszélybe sodorhatják az európai növekedést, illetve konkrétabban az eurozóna növekedését? Köszönöm. Silva Pereira úr az Európai Parlamenttől. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy Mario Centeno professzort üdvözlöm, gratulálok, hogy megválasztották az Eurócsoport elnökének, és ez jövőre nézve is reményt ad az Európa, eurozónának, hogy konvergenciát és jólétet tudunk elérni az Európai Unióban. Nagyon kemény feladatot kapott, és tovább nehezíti ezt a feladatot az, hogy júniusra szeretné, hogyha nem csak egy úti terv állna össze, hanem eh, egyfajta cselekvési terv is az eurozónára nézve. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Egy, az eurozóna reformjában újra meg kell erősítenünk az eurozóna költségvetési kapacitását. Optimista -e ezzel kapcsolatosan? a több éves pénzügyi keret új tárgyalási körében, hogyha rossz eredményt kapunk, akkor nem igazán lesz hiteles az az elképzelés, hogy az eurozónában egyfajta költségvetési kapacitás jönne létre. A felszólalásában még egy fontos dologra kitért, meg kell erősítenünk a demokratikus legitimitást, vagyis a gazdaságirányítás demokratikus legitimitását. Ennek fényében hogyan gondolkodik az Európai Parlament szerepének megerősítéséről az európai szemeszter különböző részeiben, hogy így lehessen garantálni a demokratikus legitimitást a költségvetési és gazdaságirányítási döntéshozatalban. Köszönöm. Matthias Firte, Magyar Parlamenttől. Elnök úr, köszönöm a szót, de a hozzászólásomat a, záró előadásoknál szeretném megtenni, nem ennél az e, e, etapnál. Köszönöm. Oké. Rendben. José Manuel Fernández úr következik. Köszönöm szépen. Presidente do e desejar-lhe as maiores felicidades. Üdvözlöm az Eurocsoport elnökét és munkatársait. Meggyőződésem, hogy az Eurocsoport sikere az Európai Unió egészének sikere is lesz. Jövő héten a Költségvetési Szakbizottság a pénzügyi perspektívákról szavaz majd, illetve az MFF-ről és az új saját források esélyeiről. Tudjuk, hogy az euró és az eurozóna megerősítésében segítenünk kell azokat a tagállamokat, amelyek tagjai az euró övezetnek. Ezért nagyon fontos, hogy a bank unió tekintetében tovább lépjünk, és létrejön az Európai Monetáris Alap is, hogy az aszimmetrikus sokokat meg tudjuk szüntetni. Ehhez új erőforrásokra van szükség. A következő a kérdésem felhasználhatjuk-e mondjuk az Európai Központi Bank nyereségének felét erre a célra. 7 milliárd euró lenne ez az összeg a bizottság elszámolása szerint. Az eurócsoport egyetérte ezzel az elképzeléssel, hogy, az, e- hogy a központi bank nyeresége legalábbis részben az európai költségvetést gazdagítaná, vagyis nem kellene az adófizetőktől elvonni forrásokat, így tudnánk új saját forrásokat teremteni az Európai Unió számára. Köszönöm szépen, Marisa Matias. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen én magam is szeretném üdvözölni az Eurócsoport elnökét, itt a házban. Ami a következő hónapokra vonatkozó úti tervet illeti, már az előadásában nagyon fontos kérdéseket vetett fel, például az államadóságok kérdése az egyik, a másik pedig kereskedelmi, nemzetközi kereskedelmi kérdéskör. A kérdésem, van-e tervük valamiféle úti tervre, amely az adósságátütemezéssel foglalkozna a közeljövőben. Másodszor az államháztatás és többletekkel kapcsolatosan. Van-e tervük a túlzott többletekkel kapcsolatban, mint például Németország esetében? Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az Eurocsoport elnökét. Nem említette Portugália példáját annak ellenére, hogy az európai intézmények zsarolták az országot és nyomás alá helyezték, képes volt az ország újra pozícionálni magát. Reflexos não apenas na melhoria das condições de vida da população, mas no próprio megfelelő fizetésekkel, nem csak az életkörülmények, hanem a gazdasági teljesítmény javításával is az egész ország számára. Az euróhoz és az EMU-hoz kapcsolódó szabályok alapvetően nagy korlátozást jelentettek ennek az eredménynek az elérésében. Ezek azok a ezek a szabályok okozták leginkább azt, hogy az ország óriási hiányt halmozott fel, és közberuházások nem történtek. Pontosan ez okozta, idézte elő ezt a nehéz helyzetet. Nagyon aggasztónak tartom, hogy a mélyebb gazdasági unió további korlátozásokat fog jelenteni. 16 év telt el azóta, hogy Portugália az európai átlag alatt maradt gazdasági teljesítményében. Ami pedig az adósságok felhalmozását illeti a perifériális gazdaságokban, az EMU eredménye az államadóság, az adósság csökkentés ütemét ránk erőltetik, az erőforrásokat eltérítik azoktól a céloktól, amelyekre fel lehetne használni őket az ország jóléte érdekében. Ezt a problémát az európai arénában kellene megoldani. Milyen javaslataik vannak erre? Milyen megoldásokat tudnak felvetni, arra nézve, hogy például újra tárgyalnánk az adósságokat, milyen megoldásokat vetnek fel az elsődleges töbletek felhasználására, például, hogy közberuházásokra fordítsák ezeket adósságtörlesztés helyett. Erre van szükségük az országoknak, arra, hogy az erőforrásaikat arra fordítsák, hogy megtörjék az adósságtól való függőséget. Szentenó elnök úr, tessék! Köszönöm szépen a kérdéseket. Uh, I, I will start, start um, commenting the first The first question. Szeretnék először az első kérdésekre válaszolni. That we... A kockázatokkal kapcsolatosan, amelyek előttünk állnak. Uh, they reside in part. Részben külső kockázatokról van itt szó, amelyeknek tudatában kell lennünk, ezekre fel kell készülnünk és az ezekre való reagálásra. Ezen kívül olyan kockázatok is felmerülnek, amelyek még mindig a válság következményei, és ezekre is hatékony választ kell találnunk. A legfontosabb kockázat, amit ma látok, a tétlenség kockázata. Ha nem végzünk el további reformokat az eurozónában, és nem tesszük ellenálló képesebbé, képesebbé arra, hogy a következő válságoknak ellenálljon, akkor nem végezzük el kellőképpen a munkánkat. Természetesen ez azt is jelenti, hogy szembe kell néznünk az örökölt kockázatokkal, de a külső kockázatokkal is. Ami az úti tervet illeti, amely előttünk van, ez meglehetősen részletezett ilyen szempontból, és csak a, az úti terv végrehajtásával remélhetjük, hogy a gazdasági és monetáris unió képes lesz a kockázatok kezelésére. Eu continuarei a minha resposta em português. Ha megengedik, portugálul szeretném folytatni a válaszadást. Azzal kezdeném, hogy a pénzügyi erőforrások, az Európai Unió erőforrásai, illetve kapacitása arra, hogy megfelelően felhasználja ezeket a forrásokat a következő több éves pénzügyi keret során. Kulcsfontosságú tényező lesznek majd a közös politikák végrehajtásában. Ez azt is jelenti, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi erőforrásokat úgy kell a helyzethez igazítani, hogy a legsürgetőbb célkitűzéseket szolgálják. Nagyon fontos, hogy a gazdasági és monetáris unió ellenálló képességét javítsuk, ami az eurozóna költségvetési kapacitását illeti, nagyon fontos vita ez. Különösen fontos kérdés ez, mert a költségvetési kapacitást annak szolgálatába kell állítanunk, hogy megfelelő választ tudjunk adni az aszimmetrikus sokkokra a gazdaságban. Bővíteni kell a különböző gazdaságok beruházási kapacitását a gazdasági ciklus egészében. Az európai költségvetés növelése és olyan cél, amelyet ebben a vitában nem szabad szem előtt éveszteni. A bevezetőmben hangsúlyozta, mennyire lényeges az Európai Parlament bevonása ebbe a vitába. Csak üdvözölni tudjuk azt a körülményt, hogy a vitára sort kerítünk, és remélhetőleg ez a vita egyre nagyobb teret nyer. Az LKB nyeresége európai forrás. Ennek is minősülnek ebben a vitában. Meggyőződésem, hogy a tanács foglalkozni fog ezzel a kérdéssel is, és megvizsgálja a rendelkezésre álló lehetőségeket. Én mindenképpen pártolnám azt az elképzelést, hogy azt mondjuk, ezek az erőforrások európai erőforrások, és a lehető legjobb módon kell őket felhasználni. Az Európai Unió, és különösképpen az eurózóna bizonyos országokban megtakarításokat, költségvetési többleteket halmoz fel. Azok a reformok, amelyekről szó volt, beszélek most a bankunióról, vagy a tőkepiaci unióról, nagyon lényegesek ebből a szempontból is, vagyis olyan szempontból, hogy garantálni lehessen ezeknek az erőforrásoknak a megfelelő felhasználását az eurozóna állampolgárainak érdekében. A piacok szétforgácsolódása, a nehézségek, amelyek abban adódnak, hogy a megtakarításokból megfelelő beruházások legyenek. Ezek csökkentik az eurozóna potenciális növekedését, növekedési lehetőségeit. Az európai szemeszter keretében értékelések, illetve ajánlások születtek arról, hogy ezeket a többleteket hogyan lehet kihasználni és felosztani, és az eurozónában a többleteket hogyan lehet kezelni. Meggyőződésem, hogy nagyon fontos reformok állnak előttünk. Biztosítanunk kell, hogy a rendelkezés álló többletek elosztása a célnak alkalmasabb legyen. Az eurozóna felelősséget kell vállaljon a többletek kiosztásának rendszeréért. Az eurozónában a növekedésnek az egyik legfontosabb eleme a létező többletek jelentette forrás. Ami az eladósodást illet, illetve az adóságot, nagyon sok vita folyik erről, és arról, hogy a válságot vajon jól kezeltük-e. A támogató mechanizmusok már léteznek, és hatékonyabbak, mint azok az eszközök, amelyek a válság elején álltak rendelkezésünkre. Az európai stabilitási mechanizmus egy példa erre, továbbra is meg kell erősítenünk az európai stabilitási mechanizmust, hogy alkalmasabb legyen azoknak az igényeknek a kiszolgálására, amelyek a jövőben felmerülhetnek. Még egyszer, a fő kérdés az, hogy hogyan tudjuk a meglévő erőforrásokat a leghatékonyabban felhasználni és hogy a reformok hogyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy ezek a mechanizmusok jobbak legyenek, és a gyakorlatban is jól működjenek. Köszönöm szépen. Oh, uh, and also for your, uh... Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy ilyen elkötelezetten munkálkodik azon, hogy ezt a lehetőséget a lehető legjobban kihasználják, és a bankuniót kiépítsék, elmélyítsék az a gazdasági és monetáris uniót, támaszkodva az átláthatóságra, elszámoltathatóságra, számítunk az Európai Parlament és az Eurócsoport közötti együttműködésre is arra, hogy erős párbeszéd alakul ki a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Ezek a legfőbb pillérei a képviseleti demokráciának Európában. A mai konferencia fontos hozzájárulás a parlamentek közötti párbeszédhez. Köszönöm szépen. Köszönöm Mária Szenteno a részvételt, és eh, áttérhetünk a következő nagyon fontos témára. Of the EU budget. Thank you. Ez a téma az Európai Unió költségvetés. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, nous poursuivons. Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, folytatjuk a munkát. Szeretném üdvözölni ezen utolsó panel, záró panel alkalmából önöket, melynek témája főként a következő több éves pénzügyi keret lesz, amely reményeink szerint megadja majd az EU-nak az eszközöket, jövőnk előkészítésére, és védelmet nyújt majd számunkra. Stojanova asszonyt szeretném üdvözölni, aki a Bolgár Köztársaság Nemzetgyűlésnek Költségvetési Szakbizottsága elnöke, ő lesz az elnöke a zárópanel munkáinak. Hogyha valaki hozzá kíván szólni, sajnos nagyon rövid időnk van már a vitára, akkor mindenkinek két perce van a felszólalásra. Mindenki átadhatja a teremszolgáknak a hozzászólási kérelmét. Most pedig Stojanova asszonynak fogom megadni a szót, és aztán azt javaslom, hogy hallgassuk meg Günther Öttinger biztos urat, aki itt van körünkben. Köszönetet mondok neki. Azt hiszem, hogy elég gyorsan el kell majd mennie. Biztos úr, öné a szó. Tisztelt Elnök úr, tisztelt Ártui képviselő úr, képviselő urak és hölgyek! A nemzeti parlamentekből és európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm ezt a munka értekezletet. Ma és tegnap itt az európai fővárosban Hát nagyon szívesen beszélek önökkel Európa jövőjéről és Európa költségvetésének, pénzügyeinek jövőjéről. Valamennyien nagyon jól tudjuk, hogy három eszköz áll a politika rendelkezésére. Az egyik a szabályozások, törvények, sztenderdek, a második egy meggyőző kommunikáció, és a harmadik pedig azon a projektfinanszírozás a pénzügyi oldal, amely az állam háztartásokból adódik. Jelenleg egy új 7 éves költségvetési keretet készítünk elő a 2021-27-es időszakra, és hogyha a bizottság ez év május másodikán bemutatja ezt, akkor ez meg lesz az a tervezet. a, az önök részéről kritikus észrevételek, hozzárólások érkeztek, és ez az időpont pontosan a megfelelő erre. A tagállamaikban önök a nemzeti költségvetésekért is felelősek. El kell fogadniuk a nemzeti költségvetés többséggel, egy vagy több kamarás parlamentekben, de a többségi elv érvényes. A több éves pénzügyi keret esetében szintén többség szükséges itt, ebben a tisztelt házban, az Európai Parlamentben. ártói úr, szakbizottsági elnök és kollégája jelentéstevők, akik itt vannak, a Költségvetési Szakbizottság képviselői és valamennyi képviselő felelős ezért. Másodszorban pedig a tanácsban is hozzájárulás szükséges ehhez, de egyhangúsággal. Gondolják csak meg, hogyha önöknek parlamentjeikben egy hangúságot kellene megszervezni a költségvetés elfogadása tekintetében. Hát sok szerencsét hozzá. 27 pénzügyminiszterre van szükségem, 27 miniszter az általános tanácsban, európai ügyi miniszterekről, külügyminiszterekről van szó, tehát 27 állam és kormányfőre van szükség, mert ez gyakran a legfő, legfelsőbb szinteken dől el, és valamennyi nemzeti partner, parlamentre is szükségem van, önökre van szükségem. Ehhez képest a pápa választás tényleg egy egyszerű ügy. Éppen ezért most minden fővárost felkeresek, ott a miniszterekkel, parlamenti képviselőkkel tárgyalok, és megnézzük, hogy hogyan lehet egy mindenki számára elfogadható kompromisszumot, egy csomagot kialakítani. Mindenek előtt azt szeretném hallani, hogy önök mit várnak, mit várnak a polgárok az Európai Uniótól. Csütörtökön és pénteken a 27 állam és kormányfő ülésezik, először is az MFF tárgyában informális szinten, és nem fogalmaztunk meg prioritásokat vagy javaslatokat. Ez egyfajta étlap, a mi közleményünk, a bizottsági közlemény, mit akarnak Európától, mit rendelnek önök az Európai Uniótól, úgymond erről az étlapról. A javaslatom, csak projekteket rendelnek, témákat fejleszteni rendelnek, melyek esetében Európa, az önök, a polgárok szemmel hozzáadott értéket jelent amely költséghatékonyabban finanszírozható, olyan problémák, amelyeket Európa jobban képes megoldani. Most van egy futó MFF a hagyományos programokkal, kohéziós politika, a közös agrárpolitika, vagy akár a Connecting Europe az infrastruktúra támogatása, vasúthálózat, energiahálózat, közlekedési, közutak hálózata kapcsán, vagy az Erasmus Plus több millió fiatal számára, akik ezáltal megtapasztalják Európát, mobilisak, és eh, a képzésüket összekapcsolják Európával. Vagy ott van a Horizont 2020, az Európai Kutatás és Innovációs Program ezek azok a feladatok, a programok, amelyekkel rendelkezünk. Az elmúlt években előre nem látható feladatok is járultak mindezekhez. A migrációs téma, a menekült ügyel kapcsolatos feladat, a terrorizmus, a belső biztonság és a külső biztonság témája. És pontosan ezen új területeken jelent Európa hozzáadott értéket. Hatékonyabban és jobban lehet európai szinten tevékenykedni. Múlt hétvégén a Müncheni Biztonsági Konferencián jártam. Több mint száz kül, külügyminiszter és védelmi miniszter volt ott jelen. Világos volt, hogy azt várják az emberek, hogy Európa maga vegye kezébe belső és külső biztonságának ügyét, és már ne hagyatkozzék csupán az amerikaiakra. Egy védelmi unió felé tartó úton vagyunk. Közös kutatási projektek vannak a védelem tárgyában, vagy a védelmi ipar tárgyában itt közösen kell beruháznunk. Ennek világos többletértéke van. Aztán egy második példa sok tagállami miniszter azt mondja, hogy Európán belüli határ ellenőrzésekre csupán akkor van szükség, hogyha a külső határainkon az ellenőrzés nem működik kielégítő mértékben. Hogyha a polgárháborús menekültek, menedékkérők vagy családok összevonása ügyei merülnek fel. Az Európán belüli szabad mozgás és a határok hiánya például Németország vagy Dánia között, Szlovénia vagy Ausztria között szerintem egy hatalmas előny gazdaságunk, a munkavilága számára és a lakosság számára. Ugyanakkor segítenünk kell bolgár barátainknak, görög barátainknak, olasz barátainknak, vagy akár barátainknak Máltán, Cipruson, vagy Spanyolországban. Mert a menekült ügyel összefüggő feladatok túl például Írország messze menően mentesül kevés menekült érkezik közvetlenül Finnországba, vagy Portugáliába. Azonban közösen kell megszerveznünk a határok ellenőrzését. Most pedig rendeljenek, mit akarnak erről az étlapról. Európa az egyetlen szint, ahol nincsen adósság. Az alapítás óta teljes mértékű az adósságtilalom. Az önkormányzatok, régiók, tagállamok adósságokat halmozhattak fel, ezt meg is tették. Egyesek többet, mások kevesebbet. Összességében túl sok az adósság Európában viszont az Európai Unió adósságmentes. Egy ö, adó kivetési jog nem lehet az utunk Európában. Minden nap eszközökre van szükségünk, hogy a feladatainkat finanszírozni tudjuk. Két hézag van itt a következő évtized pénzügyi keretében, a bevételi hézag és a kiadási hézag. A bevétel esetében ott van a Brexit, az átmeneti időszak után 12-13 milliárdos kiesésünk lesz, miután a britek kiválnak, és a kiadási hézag, ugye a védelmi kiadás, a határőrizet, a migráció, a nagy kutatás témáiban, ezeket észszerű módon európai szinten kell kezelni. A Brexit hízag esetében azt javasoljuk, hogy 15%-os megtakarításra van szükség a fennálló költségvetési struktúrákon belül. És ezen kívül friss pénzre is szükség van az EU 27-ek részéről hogy azokat a feladatokat le tudjuk folytatni, amelyeket polgárunk és tagállamék érdekében vállalunk. Azonban csak akkor lehetséges ez, hogyha ezeket finanszírozzuk. 80% fresh money-ra van úgymond szükséges, 20%-os megtakarításra a fennálló költségvetési struktúrákon belül. A tagállamokon belül egy elég ellentmondásos vita zajlik jelenleg Nemrégiben egy tagállamban jártam, ahol is a mezőgazdasági miniszter azt mondta nekem, hogy csinálhatsz, amit akarsz, de az agrárium területén nem szabad megszorításokat eszközölni. Aztán jött a regionális ügyi miniszter, a ö, tartományi főnök, és ők azt mondták, hogy a kohéziós politika területén nem lehet megszorításokat alkalmazni. És ott voltak az aláírások előttem az összes régió részéről, akik azt hangoztatták, hogy nem akarnak megszorításokat. Szeretném önöket előkészíteni arra, hogyha egy nagy nettó befizető elmegy, az olyan, mint egy gazdag nagybácsi kiválása, és ugye a karácsonyfa alatt kevesebb lesz az ajándék, ezt követően kevesebb a szolgáltatás. Ugyanakkor a Brexit hézagot csupán megszorításokkal kielégíteni vagy kompenzálni, az elhibázott lenne. Mert hogyha az agrártámogatásokat akarom, vagy a kohéziós politikát is akarom, ezeket nem akarom károsítani, akkor persze észszerű mértékletes megszorításokra lehetőség van, de egyfajta tarvágást azt mindenképpen elhibázottnak tartok. 5 vagy 10 százalékos megszorítás megszorítás még vállalható, ugyanakkor 20-30 százalékos megszorítás bizonyosan nem. És valamennyi régió egész Európában használja a kohéziós programokat, a kohéziós forrásokat kérelmezheti majd a jövőben is. Két programot akarok megszorítások nélkül a jövőben, sőt, még növelni is akarom a részesedésüket, és az egyik az Erasmus Plus, a fiatal nemzedék számára, valamint a Horizont Europe és a Horizont 2020 utáni időszakra az innovációs erő és a versenyképesség erősítése céljából Európában. a parlament a következő napokban két jelentést készít elő ezen több éves pénzügyi keret kapcsán a két jelentéstevő jelen van, és alapos tanácskozás után arra jutottak, hogy a bevételi oldalon az 1,3%-os felső határa lesz szükség. Egyes tagállamok azt mondják, nem a többség, tehát néhány tagállam azt mondja, hogy 1,0. Ez David Cameron féle olvasata ennek az ügynek. Az én sejtésem az, hogyha egyesek az 1,0-nál maradnak, a többiek 1,3-at akarnak, akkor Putyin lesz a nyertes, meg Erdogan, meg Trump. Európa pedig nem lesz képes az irányításra, a lakosságunk lesz a vesztese ennek, hiszen a költségvetés a valódi jövőben mutató feladatokat nem tudja majd finanszírozni. Ezért valamennyünkhöz az a kérésem, hogy maradjunk rugalmasak, kompromisszumkészség nélkül soha nem lesz megvalósítható az egyhangúság. Én tehát a kompromisszum készségre helyesem, helyezem a hangsúlyt valamennyi részvevő részéről, parlament, bizottság és tanács. És még egy utolsó dolog a mai napra. A jelenlegi MFF-fel a hatodik ö, ö, tárgyalási keretet készítjük elő. Először Jacques Delors volt, aki ezt megkezdte 88-ban, de a tanácskozások alatt egy dolog még nem történt meg, hogy a bizottság javaslatát követően és a hatályban lépésig európai parlamenti választások zajlottak volna. Itt tehát két lehetőség vetődik fel, a választások előtt, vagy után a választások után nem lesznek csekélyebbek a problémák. Egyes problémákat meg lehet úgy oldani, hogy semmit nem teszünk, ezek megoldódnak maguktól, viszont az általam leírt problémák nem fognak maguktól megoldódni. Csak azért, mert 2020-ban kezdünk tanácskozni, csak később érünk a célunkhoz, mert a vidék, a mező, a gazdálkodók, a polgármesterek, az adminisztrációnk, a kutatás, kutatóink világosságot akarnak, minél hamarabb annál jobb legutóbb a Barózó Bizottság 2011. júniusában ért készítette el a javaslatát, aztán nem sok minden történt. 2013. decemberében készült el ez, és 2013 egy teljesen, 14 egy teljesen elvesztegetett év volt, mert ugye nagyon sok előkészítésre volt szükség, a hatóságok kinevezésére, a tárgyalásokra, megállapodásokat illetően a régiókról, és, régiókról, és ehhez egy évre volt szükség. Hogyha meg akarjuk ismételni a múlt hibáit, ak- akkor, tehát ha nem akarjuk megismételni a múlt hibáit, akkor ne így járjunk el, húsvétig állapodjunk meg, és ez mindenki hasznára fog jár, válni. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr, mondja az elnök. Mindenkinek köszönöm, hogy ennyire figyelmesen nyomon követi a vitát. Stojanova elnök asszonynak fogok szót adni, aki az első panel moderátora lesz, tessék. Köszönöm szépen, Artui úr. Nincs túl sok időnk, ezért fel kell gyorsítani a munkát. Ezért azonnal megadom a szót Marinella Petrova asszonynak, aki Bulgária pénzügyminiszter helyettese. Először Bulgária, mint jelenlegi soros elnök nevében fogok néhány szót szólni, kiegészítve azt, amit az előbb hallottunk Ettinger biztos úrtól. A jelenlegi elnökség szorosan együttműködik az osztrák következő soros elnökséggel, hogy a következő több éves pénzügyi keret Frontextel kapcsolatos munkát le tudjuk zárni a, még a következő európai szemeszter előtt mindenki maximális erőfeszítéseket tesz, hogy mindent elérjünk, ami csak lehetséges. Május másodikán adta ki a bizottsága az ezzel kapcsolatos közleményt. Mi készen álltunk arra, hogy rögtön elkezdjük a tapogatózást, a tárgyalások eh, felé vezető úton konzultáltunk a tagállamok brüsszeli állandó képviseleteivel, azután a Korepernél megtartottuk az első prezentációt, és az úgynevezett elnökség barátai munkacsoporttal is konzultáltunk. Megpróbáltuk elképzelni, hogy hány ülés reális, valószínűleg maximum havonta kettő ebben a mostani szakaszban, és azután zöggenőmentesen az osztrák elnökség alatt lépünk majd át a következő szakaszba. Azt látjuk, hogy a közelmúltbeli bizottsági közlemény, ami néhány nappal ezelőtt adott ki a bizottság, jó irányba mutat, áramvonalasítja az tárgyalásokat, rávilágít a különböző opciókra, hogy a tagállamok az összes létező alternatíva közül ki tudják választani a legmegfelelőbbet. Mindenképpen szükség lesz arra, hogy az MFF plafonját egy kicsit megemeljük, miután sok új közös politikai, szakpolitikai célkitűzést kell megvalósítani, hogy a kihívásokra, mint amilyen a migráció, a mm, határok, külső határok védelme, stb. megfelelő választ tudjunk adni. Egyensúlyt kell teremteni a közfinanszírozás három fontos eleme között, az az allokatív, a, disztribu- a, meg, a szétosztó, disztributív és a felhalmozó beruházó funkciók között. A hagyományos funkciók, mint a mezőgazdaság finanszírozása szintén prioritást élveznek, de természetesen az új szakpolitikákat, amelyek szerepelnek a bizottság közleményben, szintén figyelembe kell már venni, amikor a források hozzárendeléséről döntünk. Az elnökségünk logójában is látszik, hogy a kohézió a három prioritásunk egyike. Mi mindent megteszünk majd azért, hogy a kohéziós politika továbbra is az egyik fő EU-s politika és az EU-s költségvetés egyik fő feladata maradjon. Elnök, köszönöm szépen, Petrova asszony, és nagyon köszönöm, hogy valóban rövid volt a hozzászólása. Most pedig Olbricht úrnak és Tomá asszonynak szeretném megadni a szót akik a többéves pénzügyi kerettárs előadói itt az Európai Parlamentben. Mind a kettőjüknek 5-6 perc áll rendelkezésére. Köszönöm, elnök asszony. Az MFF-fel kapcsolatban készül egy EP állásfoglalás. Én néppárti frakció tagja vagyok, a társelőadóm a szocialista frakciói, ezért nem csak magunk között persze, hanem a frakciók között is mindig meg kell találni a kompromisszumot. Szeretném röviden ismertetni az álláspontunkat. A parlamentként mi nem várjuk meg, amíg az eljárás egy későbbi szakaszba jut el. Mi rögtön reagáltunk az első bizottsági dokumentumra, most a másodikra is, reagálunk, és ezen a héten a Költségvetési Bizottságban megvitatjuk a jelentést, hogyha a, ugye a, a tanácsban 27 tagállam ül, hát, és nehéz az egyeztetés, hát itt a parlamentben viszont 7 eh, politikai frakció között kell ugyanígy eh, megtalálni a kompromisszumot. Mi is tehát az álláspontunk? Két fő stratégia létezhet, vagy azt mondjuk, hogy megmondjuk, hogy mit akarunk, mik a feladatok, ez mennyibe fog kerülni, és honnan vesszük a pénzt. Vagy pedig fordítva közelítjük meg a kérdést, megmondjuk, hogy mennyi az összes rendelkezés álló forrás, és hogy ebből milyen feladatokat kívánunk megvalósítani. De mi is a valóság? ahogy mi, illetve a nemzeti kormányok viselkednek, hát azt mondják, hogy itt vannak a feladatok, de maximum a GNI 1%-át adjuk. Mi itt a parlamentben azért más helyzetben vagyunk, itt a parlamentben a különböző frakciók működnek. Mi azt mondjuk, hogy rendben, hát ezek a prioritások, de van ehhez elég pénz, mert ha nem, akkor újra kell gondolni a prioritásokat, vagy több pénzre lesz szükség. Mi Európa pártiak vagyunk, azaz mi, illetve vannak olyan pártok, amelyek Európa pártiak, de vannak Európa ellenes vagy Európa szkeptikus pártok is a parlamentben, és azt mondják, hogy ha nem lehet több pénzt szerezni a, a, a az EU költségvetése számára, akkor vissza kell vágni a prioritásokat, a feladatokat. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk ma Európában. Mi, a parlament egy nagyon pragmatikus magatartást javasolunk. Legyenek bizonyos standardok az európai fellépések számára. Induljunk ezekből a standardokból. Csökkentsük a költségvetést a Brexit miatti pénz kieséssel, és próbáljuk meg ezt a lyukat hozzájárulások növelésével kitölteni. Tartsuk meg egyelőre a britek nélkül is a mezőgazdasági kiadásokat. És ami nagyon fontos, háromszorozzuk meg az Erasmus Plus-ra jutó pénzeket, kettőzzük meg a Kozmó költségvetését, és a migráció biztonsági feladatokkal egészítsük ki a feladatok sorát, és ha mindezt összeadjuk, akkor az 1,3-nál kötünk ki a GNI, az a bruttó nemzeti jövedelem 1,3 százaléka jön ki az elemzés eredményeként. És akkor mi a parlament azt fogjuk kérni a tanácstól, hogy hogyha ebben nem egyeztek bele, akkor honnan szeretnék csökkenteni az EU költségvetését? Mi az, amiről lemondunk? mondjuk azt akarjátok, ti tanács, hogy a határellenőrés, határellenőrzésre költsünk kevesebbet, vagy a kutatásra költsünk kevesebbet, vagy a kohézióra, vagy a mezőgazdaságra? Hogyan fognak akkor erre reagálni az emberek, a polgárok? Összefoglalom, miért Isabel Tomar kolléganőmnek átadom a szót. Az Európai Parlament eh, ahol pontosan de ugyanazok a politikai pártok ülnek, eh, mint amelyeknek önök a tagjai, a nemzeti parlamentek képviselői. Tehát mi itt megpróbáljuk ugyanazokat a politikai családokat képviselni nemzeti szinten és európai szinten. Különböző politikai családokat képviselünk, és azt kérjük a kormányoktól, hogy eh, legyetek nagyon egyértelműek, nem csak felénk, hanem az európaiak felé. Mondjátok el az embereknek, hogy mit várhatnak az Európai Uniótól. Mert hogyha nem így tesszünk, hogyha hagyjuk, hogy növekedjenek az elvárások, és azután nem tudunk teljesíteni, akkor el fogják veszíteni az EU-ba vetett bizalmukat. Az emberek azt fogják mondani, hogy nem működik az EU. Tehát bár vannak különbségek az itt a teremben ülők között is, de meg kell találnunk egy közös álláspont álláspontot. Azt kell mondani, hogy legyünk őszinték, mondjunk meg egyenesen, hogy mit akarunk az Európai Uniótól. Tomászony. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciául szeretnék beszélni. Pour l'Europe, comme... Euh, Európa számára, mint ahogy az életben a szerelmi nyilatkozatok szépek, de csak egy ideig tartanak ezek. Amit európai teszünk, az a szerelem igazi bizonyítéka, és ez az Európai Unió esetében a költségvetés. Nagyon sok szerelmi nyilatkozatot hallunk, szerelmi vallomást Európa iránt, de kevés a bizonyítéka ennek. Többször csökkentették a költségvetést az elmúlt években, először a több éves pénzügyi keret esetében, és aztán évről évre mindig láttuk a költségvetés csökkentéseket a 2018-as esetében, például láthatjuk a csökkenést a 17-eshez képest. Ugyanakkor minden áldott hónapban nagy nyilatkozatok hangzanak el, és új prioritások merülnek fel az Európai Unió számára. Azt kérik tőlünk, hogy tegyünk többet, határok, védelem, beruházások, kevesebb eszközzel. Ez se nem észszerű, se nem lehetséges így folytatni tovább, biztos úr. Legyen biztos benne, hogy én ugye egy másik jelentéstevővel dolgozom, aki nem az én frakcióm tagja, ugyanakkor minden áldott nap kompromisszumokat kötünk, és hogyha ezek észszerűek, akkor mindenki elfogadja őket. A mi szempontunkból a tagállamok érdeke elfogadni, megőrizni legalább a mostani szinten a költségvetést, és ha azt mondom megőrizni, akkor az a Nagy-Britannia kiválásával, ahogyan Olbrich úr is elmondott a társjelentéstevőm, az 1,3%-os bruttó nemzeti jövedelem szint lehetővé teszi a hagyományos szakpolitikák megőrzését, egyes fontos politikák növelését, mint az Erasmus, a kutatás és néhány másik szakpolitika, valamint az új szakpolitikákat. Csupán ezzel lehet, ezzel az 1,3%-kal lehet ezt megvalósítani. Aztán a közös felépések jövőjéről is szólnék. Marinella Petrova asszony azt mondotta, hogy havonta két ülés van a bizottság és a tanács részvételével. Nagyon örülünk ennek, gratulálunk ehhez a rendszeres munkához a bizottság és a tanács részvételével. Ugyanakkor mit terveznek az Európai Parlamenttel lefolytatandó vita tárgyában. Csak szeretnék emlékeztetni róla, arra, hogy az eljárás világosan szól. Az eljárás végén a bizottság javaslatára rá kell borintanunk, amelyet ugye a bizottság dolgozott ki. Aki azt mondja, hogy beleegyezik, az igen mond. A kérdés az tehát, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni, persze a nemzeti parlamentek bevonásával is, melyekkel a lehető leggyakrabban találkozni óhajtunk, tehát az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek részvételével végezetül én is nagyon pragmatikusan szeretnék fogalmazni, mint Tolbricht úr. Senkinek nincs varázspálcája. Ha meg akarjuk őrizni az Európai Unió költségvetésének csupán jelenlegi szintjét, amire utaltam, akkor nem híthetünk többet a nemzeti költségvetésekből. Ez nem jó dolog a nemzeti költségvetések számára, nekik is megvannak a prioritásaik, és az EU költségvetése számára sem jó, mert ez folyamatosan csökken, ahogy az imént említettem. Egyetlen megoldásunk van, mégpedig az európai költségvetési gondolat eredetihez kell visszatérnünk, azaz a saját források elképzelésével kell megbékülnünk. Az Európai Parlament ezért döntött és szavazott arról, hogy a következő több éves pénzügyi keretet kapcsoljuk össze egy javaslattal, amely a saját forrásokra irányul. A társjelentéstevővel egy ütemtervet hoztunk létre a saját források tárgyában, amely párhuzamos az eddig mondottakkal, és mellett ki fogunk tartani a végsőkig, addig, amíg az Európai Parlament hozzájárul majd a következő több éves pénzügyi kerethez, és remélem Petrova miniszter asszony, remélem tehát, hogy a tanács megváltoztatja majd az ütemtervét, mert nem komoly dolog az, hogy ezt a hozzájárást hozzájárulást egy olyan parlamenttől kérik, amelyet épp hogy megválasztottak, egy olyan bizottság részvételével, amely éppen akkor alakul. Nem tudom, hogy lehetséges-e egy közös munkát így tervezni. Szerintem ütemterv változtatásra lenne szükség, hogy a tárgyalások a lehető leghamarabb megindulhassanak. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. A Tui úrnak átadom a panel levezető elnöki feladatait. Le co Köszönöm, társ elnök asszony. Köszönöm, és meg is adom a szót Bajir Álkajának, aki a holland költségvetési szakbizottság elnöke maximum 5 percben szólhat. Thank you, Chairman. And... Köszönöm, elnök úr, és Üdvözlöm európai polgártársaimat, képviselőtársaimat, köszönöm a felszólalásokat, és hogy megosztották velünk a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos elképzeléseiket a jövőre nézve. Örülök, hogy én egy kicsit más fényből is megvilágíthatom ezt. A holland szocialista párt szemszögéből. Tudom, hogy kevés idő van, két fő üzenetet szeretnék közvetíteni. Az első és fontosabb megjegyzésem, hogy erős keretre van szükség, és minden tagállam támogatására szükség van. Őszinte leszek, ez Hollandiában nem feltétlenül adottság. Nincsen vita a hatékonyságról és az európai költségvetés felhasználásának hat hatóságáról, szocialistaként internacionalista vagyok, és a szolidaritást is fontos értéknek tartom. Az európai szociális alapot, a közös agrárpolitikát vagy a kohéziás alapokat tekintve az állampolgárok szkeptikusak, felmerül bennük, hogy a szolidaritás és a javak újraelosztása vajon tényleg európai szinten képzelhető el legjobban. Az EU költségvetéshez való hozzájárulás megemelése nagyon nehéz anélkül, hogy a szkepticizmussal foglalkoznánk. Ez csak a nemzetközi együttműködést ellenző nacionalisták malmára hajtja a vizet. Ezt nem csak Hollandiában látjuk manapság sajnos. A második gondolatom, a Brexit nagy lehetőséget jelent ebben a tekintetben. Különböző lehetőségeink vannak, hogy a hogy egy tagállam, amely nettó befizető, úgy döntött, elhagyja az uniót. Minden nacionalistának bebizonyíthatjuk, hogy nem kötött pályán mozog a, az EU, és egyre többet kér. Tudjuk bizonyítani, hogy az emberek valóban Európa vonatának irányát tudják ir- meghatározni és beleszólásuk van. A nemzeti parlamentek szerepét sem szabad figyelmen kívül hagyni. Európa jövőjével és pénzügyi kereteivel kapcsolatosan véleményt, véleményt nyilvánítunk. Kis és hatékony Európai Uniót szeretnénk, ahol prioritást kapnak a határon átnyúló projektek. A tagállamok társfinanszírozásban végeznék ezeket a projekteket, ez volna a szabály, nem a kivétel, és a pénzelszívás minimálisra csökkenne Brexit után egy kiigazított költségvetésre van szükség, hogy ne növekedjen a tagállami hozzájárulás. Így tudunk csak megfelelőbb támogatást nyerni a pénzügyi keret számára, és visszanyerni az állampolgárok bizalmát. Nagy kíváncsisággal tekintek a vita elébe. Köszönöm. Merci, merci, monsieur. Köszönöm, Alkeja úr. Most pedig azoknak fog szót adni, akik kér, szót kértek, mégpedig tíz képviselő kért szót. Hogyha két percre tudják korlátozni a hozzászólásokat, nagyon hálás lennék ezért. Az első Andrei Stacsta, aki lengyel parlamenti képviselő. Peut-être a-t-il dû nous quitter. Talán elhagyta az üléstermet? Apparemment. Úgy tűnik. Panie Przewodniczący, ze względu... Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy nincs sok időnk, megpróbálom röviden összefoglalni a mondandómat. A lengyel kormány és a lengyel parlament nagy figyelemmel követik a költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokat, rá kell mutatnunk, hogy arra kell összpontosítanunk, ami már eddig is működött a kohéziós politikában és a közös agrárpolitikában. Úgy gondoljuk, hogy ahogyan Ötinger biztos úr az előbb kifejtette, valós, magas hozzáadott értékük van ezeknek a politikáknak, európai hozzáadott értékük. A kohéziós politika meggyőződésünk szerint megfelelő célzottsággal optimális eszköz a konvergencia elősegítésére. Úgy gondoljuk, hogy a magas hozzáadott érték infrastruktúra projektekhez kapcsolódik, hogyha elkezdünk dolgozni az új többéves pénzügyi kereten, emlékezzünk arra, hogy EU forrásokkal kell támogatni a Via Carpatia, Kárpátia és a Vira, Via Baltica projekteket. Ezek kulcsfontosságúak nem csak az északi vagy a közép-európai tagállamok számára, hanem az EU egésze számára. A lengyel kormány és a lengyel parlament meggyőződése, hogy amit a kohéziós politikában vagy a kapban javaslunk, nagyon jó válasz lehet a legnagyobb kihívásokra, úgy, mint a klímaváltozás, vagy a körforgásos gazdaság, vagy akár az innováció elősegítésének igénye és a digitális piac. Köszönöm. Je vous remercie. La parole est maintenant à... Nagyon köszönöm. Jan Kreiner kap szót az osztrák parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, csak a saját források kérdésére szeretnék kitérni. Úgy gondolom, hogy nagyon sok adó létezik, és jó elképzelés volna, hogy a tagállamok nemzeti szinten tudják ezeket beszedni. A klasszikus börtöndilemmával állunk szemben. Ott van például a kerozin adó, hogyha csak egy valaki vezeti be, az káros számára. Ugyanez az igaz a pénzügyi tranzakciós adóra, vagy a széndiokszid kibocsátása kivetendő adóra, amely a nemzeti költségvetésnek csak akkor hátrányos, hogyha egyedül egy tagállam vezeti be. Európai szinten kell gondolkodni az erőforrásokról, olyan adókra összpontosítva, amelyeket a tagállamok is hatékonyan be tudnak gyűjteni. Mindez pozitív hatása lenne társadalmainkra. Az Európai Unióban lenne pénz a fontos projektekre. Olyan pénzekről beszélünk, amelyet a tagállamok nem hajlandóak, vagy nem képesek az Európai Uniónak szolgáltatni. Gondolom ez mindannyiunk előnyét szolgálná. Köszönöm. Most az Európai Unió 2018-as általános költségvetések jelentéstevője Siegfried Muresán következik. Köszönöm szépen. Oettinger biztos úr, kedves kollégák! A fő feladat, hogy az Unió kapjon egy új többéves pénzügyi keretet, amiben meghatározzuk az európai polgárok és az intézmények kapcsolatát a következő évtizedre. Jó egyensúlyt kell találni a hagyományos prioritások, azaz a mezőgazdaság és a kohéziós politika között, hiszen itt a leginkább alulfejlett régiókról és az élelmiszerbiztonságról is szó van. Tehát egyensúlyt kell teremteni a, a régi, az agrár és a kohéziós politika, illetve az új prioritások között költsünk többet a terrorizmus elleni küzdelemre, a menekültválság kezelésére, a, a védelemre, kutatásra, innovációra, innovációra, a, tegyük a gazdaságainkat versenyképesebbé és jövőorientáltabbá. Amikor tárgyaltunk az uniós költségvetésről 2018-ra vonatkozó költségvetésről, akkor láttuk, hogy már 2013-ban született döntés az előző 7 éves költségvetésről, amikor még nem láttuk, hogy milyen biztonsági fenyegetések, kockázatok érnek, hogy lesz menekültválság. Ezért is nagyon fontos, hogy kezeljük a migrációs és menekült válságot, és 2030-ig az FC alapokból sok 300 milliót lehet költeni beruházásokra. Afrikának is több támogatást kell adni. 2024-25-ben azt kell tudnunk mondani a polgároknak, hogyha valami váratlan dolog történik, akkor ne, le, ne kelljen az eredeti prioritásainkat ezzel veszélyeztetni. Az én üzenetem azoknak, akik nem akarnak egy szentese többet fizetni a költségvetésbe, a, következő. Induljunk abból, hogy mit várunk az Uniótól. Ha azt akarjuk, hogy az EU védje a külső határokat, segítsen a terrorizmus elleni küzdelemben, nos az Unió nem tud sokkal több feladatot, sokkal kevesebb forrással megoldani. Persze fontos a hatékony költségvetés, költés, a pénzek hatékony elköltése, de hát azért sokkal többet, sokkal kevesebb pénzből nem lehet megtenni. Alkája urat és az osztrák kollégát is figyelemesen hallgattam. Nos, ha azt akarjuk, hogy az Unió jobb és több feladatot lásson el, akkor mérsékelten, de növelni kell a költségvetést. És az üzenet a következő. Igen, hogyha egy kicsit hajlandók többet befizetni az uniós költségvetésben, akkor nőnek majd az előnyök is az európai polgárok számára, és végül minden tagállamnak jobb lesz a helyzete, tehát nettósítva is előnyösebbé válik számára a helyzet. És elnézést kérek, hogy egy perccel túléptem az időkorlátot. Uh, Köszönöm, Matthias Fért következ, Fisz következik a Magyar Parlament részéről. Szót elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 2020 utáni költségvetés e, során jó néhány kiavással kell szembenéznünk. Köztülük a leglényegesebb a Brexit eredményeként évente kialakuló 10-12 milliárd euró bevételkiesés. A másik komoly kívás a biztonság és védelem politikai terén felmerülő többles költségek jelenti. És a jövőbeni nyugat-balkáni bővítésnek is lesznek költségvetési terhei. A várható bevételkiesést, az új kihívások fedezetét nem a hagyományos uniós kohéziós politika közös agrárpolitika kárára, hanem részben pótlólagos tagállami hozzájárulásokkal kellene biztosítani. Fontosnak tartom, hogy a konvergenciát és a versenyképességet növelő politikák támogatására a jövőben is nagy szükség mutatkozik. Ez a terület a nettó befizető tagállamok számára is előnyös. Emellett európai hozzáadott értékkel bír, mert nagyban hozzájárul a kevésbé fejlett tagállamok felzárkóztatásához, következtetésképpen támogatjuk a kohéziós támogatások mérték, nem támogatjuk a eh, kohéziós politika jelentős csökkentését. Úgy gondoljuk, hogy elsőként az új költségvetés céljait, prioritásait kell meghatározni, majd ehhez hozzárendelni a költségvetési forrásokat. Egyszerű, átlátható és minden fél számára előnyös keretrendszert kell kidolgozni. Magyarország kész a költségvetési hozzájárulását megnövelni 2020 után, hogy az MMF méretét a jövőben a GNI 1,1%-áról feljebb emeljük. Ehhez azonban ambiciózus, részletes és jól kidolgozott javaslatra van szükség. Nem csúszhat a költségvetés elfogadása Pozitívan értékeljük, hogy az Európai Bizottság a kiemelt szakpolitikai területekre irányuló összes jogalkotási javaslatát legkésőbb 2018 májusáig előterjeszti, lehetővé téve az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy időben be tudja fejezni a vonatkozó jogalkotói munkát a mielőbbi megállapodás politikai és gyakorlati szempontból egyaránt fontos, mert jogi és pénzügyi biztonságot garantálni kell az uniós források felhasználói számára. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket és a lehetőséget. Most pedig Elias Mirantus kap szót, a ciprusi parlament képviselője. Köszönöm, elnök úr. El kell ismernem, hogy nagyon érdekes volt, eh, amit a biztos úr elmondott nekünk. Egy új megközelítést kell alkalmazni a következő több éves pénzügyi keret eh, tárgyalása során, hogy meg tudjunk felelni az Európai Unióban kibontakozott válságnak. Arra van szükség, hogy a költségvetésünk továbbra is támogatni tudja a válságot elszenvedett országokat. Tehát a szolidaritás elve mindenképpen része kell, hogy legyen a többéves pénzügyi keretnek, különösen az agrárpolitika, illetve a kohéziós politika esetében a 2020 utáni időszakban hiszen harcoltunk a ö, különbségek, szakadékok megszüntítések között, az Európai Unió különböző régiói között el kell gondolkodni azon, hogy a, hogyan tudjuk jól védeni az Európai Unió külső határait, és el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan tudjuk a legjobban megvédeni az kőolaj készleteket és földgáz készleteket, Cipruson például, hiszen ezek európai készletek, és jól meg kell védenünk ezeket harmadik országokkal szemben, amelyek esetleg kicsit bizarr szándékokkal terveznek ezekhez hozzányúlni. Az agrárpolitika, a kohéziós politika szerintem nagyon fontos szerepet játszik a különbségek megszüntetésében, az egyenlőtlenségek csökkentésében ezen szakpolitikák elsőbséget kell, hogy élvezzenek az új többéves pénzügyi keretben. Az ezen politikákra jutó részarány megőrzendő a jövőben is. Egyetértek a bolgár elnökség álláspontjával, a kohéziót illetően. Ugye itt viták zajlottak az új újraelosztási mechanizmus tárgyában mindenféleképpen nagyon szigorú és pontos kritériumokat kell itt megfogalmazni, amelyek szemításba veszik az egyes országok sajátosságait itt gondolok például a sziget jellegre, vagy a perifériális földrajzi elhelyezkedésre bizonyos európai régiók esetében. Az ifjúsági garancia és az ilyenfajta prioritások, amelyek az Európai Bizottságtól érkeznek, mindenféleképpen megérdemlik támogatásunkat, valamint a szakképzéssel kapcsolatos projekt is Ezeket a piac igényeihez kell igazítani, és megérdemlik támogatásunkat. Szeretném kiemelni azt is, hogy a digitális területre irányuló szakpolitikákat is támogatni kell, valamint a szociális partnerekre vonatkozóakat is. Elnök, most az Európai Parlament beli kollégánk következik, az Econ szakbizottság alelnöke Dimitrios Papadimulis. Proedre, nomizo ti prepi... Köszönöm szépen. Véleményem szerint az Európai Parlament jelentés tevője, az MFF előadója is elmondta már, hogy többet kell majd beruháznunk a közös jövőnkbe. Ebből minden tagállam profitálni fog, a nettó befizető tagállamok is, ugyanis lehetetlen több közös feladatot kevesebb forrásból megvalósítani. Az 1,3 amit elhangzott többek részéről, ez a minimum, amit az Európai Parlament el tud majd fogadni. Az Európai Parlamentnek eh, ki kell tartania a végsőkig mellett. Úgy gondolom, hogy az olyan programokat, mint az Erasmus Plus vagy a Horizont erősíteni kell, ezekből egy centet nem lehet csökkenteni a, ugyanúgy, mint a kohéziós vagy az agrárpolitikából sem. De vannak új célok, migráció, terrorizmus elleni küzdelem. Éppen ezért a tagállamoknak kell növelnie a hozzájárulásukat. De ez kétszer-háromszorosan is megtérül, hogyha hajlandók investálni egy ambiciózusabb EU költségvetésbe, az, az megéri a tagállamoknak is. Legalább két-három milliárd új, friss pénzre lesz szükség, hiszen új szakpolitikai céljainkat kell megvalósítani. Lehet, hogy ásványolal vagy kerozin adót ki lehetne vetni, teremtsünk saját forrást az EU költségvetése számára. A lefelé mutató adóversenyt pedig meg kell szüntetni a társasági adók kapcsán is lehetne saját forrást biztosítani. A költségvetési célokat még ambiciózusabban is megfogalmazhatjuk. És ellen kell állni azon tagállamok nyomásának, akik nagyon önzőek, amikor azt mondják, hogy kevesebbet akarunk befizetni, de minél többet akarunk profitálni. Köszönöm. Krisztus Stájkorász következik a görög parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Európa borzasztó sok kihívással szembesül. Egy új, transzparens, egyszerű és erő teljes MFF-re van szüksége. de garanciák is fontosak, és meg kell tudnunk egyezni őszinte, valós hozzáadott értékkel és multiplikátor hatással kell rendelkezni ennek az új költségvetésnek. Ahogyan a biztos úr és Petrovasszony is elmondták, igazából hosszú távú makrogazdasági stabilitást is biztosítani kell, és több kezdeményezésre van szüksége, valamint növelni kell a szolidaritást, a tagállamok egymás iránti szolidaritását. Biztosítani kell azt is, hogy a finanszírozás, illetve az alapvető elvek, így például a jogállamiság tiszteletben tartása eh, között is megfelelő egyensúlyt teremtsünk. A menekült, ugye a menedékkérők kérdésének kezelése kapcsán is több szolidaritásra van szükség, és ez vonatkozik a tagállamok közötti migrációs áramlatokra illetve az áthelyezési programokra. A kutatást, az innovációt is szintén erősíteni kell, a külső határok védelme is rendkívül fontos, azután a fiataloknak a nyújtott támogatás, a fiatalok mobilitásának az elősegítése. Ezek is nagyon fontos feladatok. És végül meg kell vizsgálnunk a bevételek kiadások egyensúlyát, új forrásokra mindenképpen szükség van, hogy megfelelő választ tudjunk adni a kihívásokra. Danbárnak következik a román parlament részéről. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Amiről most beszélünk, az nyilvánvalóan nem csak a következő költségvetéssel függ össze, hanem az Európai Unió jövőbeni architektúrájának a sokkal mélyebb kérdésével is. Az EU új politikai prioritásait kell e, megterveznünk, nem szabad e, elmélyíteni tovább a különbségeket a netto befizetők és a netto kedvezményezettek között. Ezeket az ellentéteket csökkenteni kell, és nem növelni. A költségvetési egységesség az európai pénzügyek transzparenciáját is kell, hogy biztosítsák. Az uniós politikák megvalósításához az is fontos, hogy a polgároknak elmagyarázzuk, hogyan működnek ezek a nagyon bonyolult rendszerek. Ebből a szempontból, amikor az unió jövőről folyó vitát elemezzük, figyelembe kell venni több fontos tényezőt, természetesen a Brexit miatt, csak egy nagy lyuk keletkezik az EU költségvetésben, de el kell kerülni azt, hogy ez nagy nyomásként nehezedjen a tagállamokra. Inkább új forrásokra van szükség az új generációs politikákhoz, mint amilyen a digitális gazdaság, vagy a kutatás, fejlesztés, ezen új célok finanszírozását biztosítani kell. Az új MFF mellett új pénzügyi eszközökre is szükség van. Növelni kell az EU saját forrásainak a, mm, a palettáját, hogy az új kihívások, mint a migráció vagy a biztonság feladatait is meg tudjuk oldani a következő költségvetésben. Kreativitásra van szükség, és rugalmasságra is egyetértek az új költségvetés szerakásakor. Az előző éves pénzügyi keret után most sok új feladatunk is van. Az új generációs politikák, mint a digitális gazdaság, vagy a digitális belső, belső piac kell, hogy ugyanolyan figyelmet kapjanak, mint a régi hagyományos politikák, az EU szempontjából nagyon fontos, hogy a kohéziós politika és a közös agrárpolitika továbbra is eh, a 2020 eh, utáni költségvetési ciklusban is eh, kulcsfontosságú európai politika maradjon. Sofia Ribeiro következik a portugál parlament részéről. Köszönöm szépen, itt vagyok a jobbján. Öttinger biztos azt sürgette, hogy nagyobb legyen a rugalmasság a parlamentek részéről, illetve az intézmények részéről, amikor a következő MFF-ről tárgyalnak. Úgy gondolom, hogy a rugalmasságra való felhívás a Brexit összefüggésében olyas valami lesz, amiben a bizottság a segítségünkre siethet. Múlt héten adott ki egy közleményt a bizottság prioritásairól az MFF tekintetében. A kap és a kohéziós politika fejezete egy olyan fe- forgatókönyvet ír le, amelyet még a legjobb esetben sem tudnánk finanszírozni. A kap esetében akár 30%-os csökkentésről is szó esett, ami kifejezetten katasztrofális volna. Gondoskodnunk kell arról, hogy a kap célkitűzései megfeleljenek az előttünk tornyosuló akadályoknak, korlátozottságoknak. Azért emlékezünk arra, hogy piaci válságok kialakulhatnak, nagyon fontos az élelmiszerellátás szuverenitása, az élelmiszerágazatban az értékláncok problémákat vetnek fel, illetve a fenntartható fejlődés – valamint az árak biztosítása, beszélek most a termelői és fogyasztói árakról, ha nincs a megfelelő elemzés ezekre, ami megalapozott, és a mezőgazdaságot nem szabad úgy tekintenünk, mint hogyha csak egy szegény rokon lenne. A mezőgazdaságba be kell fektetni, különben a szociális feltételek még rosszabbak lesznek. A mezőgazdaság finanszírozása közvetlen hatással van az európai terület 99%-ára. Simos Balaurás. Köszönöm. Zserasimos Balaurás következik a görög parlament részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έβαλαν στόχο για Ευρώπη πιο ενωμένη. Nos, egyetértünk abban, hogy erősebb és egységesebb, demokratikusabb Európára van szükség, nagyobb gazdaság és demokratikus konvergenciával, de hogy ezt elérjük, és hogy mindez valósága váljon, ehhez politikai szándékra van szükség. És mindez látható a források elégtelenségén. A felelős biztos, aki az agrárpolitikáért felel, ő például a források csökkentését javasolta az agrárpolitika számára. Ugyanez a helyzet a kohéziós politikával. A Brexitet követően jöttek elő ezek a javaslatok. Milyen megoldásra számíthatunk? 20%-kal akarják csökkenteni az agrárpolitikára, illetve a kohéziós politikára jutó forrásokat a Brexitet követően? Ez nem jelent megoldást, elnök úr. Nagyon nagy egyenlőtlenségek uralkodnak szociális és gazdasági szinten Európában, magas a munkanélküliség, erőteljes a szociális kirekesztés mindenhol Európában, és a menekült áramlás is növekszik, erősödik. Nem szabad tehát ezen szakpolitikák esetében megszorításokat alkalmazni. Meg kell erősíteni a kevésbé fejlett régiókat, amelyek küzdenek a munkanélküliséggel vagy a sziget jellegükből adódó problémákkal. Ami pedig a migráns válságot illeti, nem hunyhatunk szemet ezen jelenség előtt, támogatnunk kell azokat az államokat, amelyek elszenvedik a migrációs nyomást. És helyesen, igazságosan kell ezeket a migráns áramlatokat újra elosztani. Aztán az a kérdés, hogy honnan találunk mindenre pénzt. Tegnap beszéltünk a nagy adó elkerülési gyakorlatokról nagy multik esetében, amelyek sehol nem fizetnek adót, ezen kell dolgozni itt kell beavatkozni, hogy az adóügyi és gazdasági dömpinget elkerüljük, amely az EU egyes tagállamaiban uralkodik. Nem régiben hivatalos számadatokat kaptunk Németország többletéről. Ez 8,6%-ára rúg Németország GDP-jének. Egy növekedési foglalkoztatásügyi paktumra van szükség, biztos úr, új környezetvédelmi szakpolitikákkal, amelyek a lakosság javára szolgálnak. Több jogot kell biztosítani a munkavállalóknak. Meg kell erősíteni az Európai Szociális Kártát a szociális jogokkal együtt, amelyek a kohéziós szociál, ö, szociális kohéziót támogatják. A konzervatív pártok politikája nagyon sok kárt okozott Európában, és ez a felelős a xenofób és rasszista pártok megerősödéséért. A konvergencián kell dolgozni. Elnök, köszönöm. Most pedig Jörgen Andersson következik, a svéd parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Och vida känt att Sverige... Gondolom nem lett meg senkit. Hallottuk, hogy Svédország általános álláspontja, hogy szeretnénk sokkal szigorúbb költségvetési politikát. Úgy gondoljuk, hogy a mai vita nagyon fontos. Üdvözöljük magát a tényt, hogy arról beszélünk, ami véleményünk szerint a legfontosabb az EU együttműködésben. Tudnunk kell, hogy mit várunk ettől az együttműködéstől. Vannak fontos projektek, amelyeket közösen kell finanszíroznunk és fejlesztenünk, de az ambíciónk szintje a költségvetésből elérhető ügyek tekintetében úgy látszik nagyon különböző, ha jól értem a kollégáim érvelését. Nagyon releváns témák kerültek szóba, de vannak ügyek, amelyeket másképp talán jobban lehetne megoldani. Például sokan úgy gondolják, hogy az EU költségvetéssel a növekedést kellene ösztönözni, és volt olyan is, aki úgy érvelt, hogy az EU költségvetés 150 milliárd, és ezzel 500 milliárdnyi növekedést lehet stimulálni az EU-ban. Én úgy gondolom, hogy ennek jobb módja is van, és a jólét elosztásának, terjesztésének. A költségvetés lehetőségeit egyesek túlbecsülik, hogy mennyire tudja az egyensúlytalanságokat ellensúlyozni. Talán többet kellene arról beszélni, hogy az egységes piacot hogyan fejlesztjük tovább, és több szót kellene arról is ejteni, hogy hogyan tudunk szembeszállni a protekcionizmussal az eurozónán belül. Úgy vélem, hogy ez sokkal erősebb hatása lenne az a javak újraelosztásában. Úgy gondolom, hogy a vállalkozások számára érdekes az, hogy egy gazdag országból egy szegényebb országba fektessenek be, és, szerintem ezzel lehet a gazdagságot terjeszteni. Köszönöm. Utolsóként Alexander Ivanov kap szót a bolgár parlamenttől. Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Anyanyelvemre váltok, bolgárra. Az a vita, amely ebben a teremben folyik, illetve különböző szinteken, nagyon lényeges. És az is lényeges, hogy olyan eredményekre törekedjünk, amelyek minden tagállamot bevonnak ebbe az erőfeszítésbe, és kiegyenlítik a viszonyokat a tagállamok között. De ha az adókról beszélünk, akkor az Európai Bizottsági 2015-ös felmérést is figyelembe vehetjük. Ennek az eredménye az lett, hogy az áfacsalás miatt 150 milliárd eurót vontak el a tagállamok nemzeti költségvetéseiből. Talán érdemes volna ezen a területen is keresgélni amikor azt nézzük, hogy az európai költségvetést hogyan lehetne gazdagabbá tenni. Erre emlékeztettem volna önöket. És van még egy dolog, amit meg akartam említeni, bár Ötinger biztos már nincs itt. Ki? Много важно да si pripom... Amikor a kompromisszumról beszélünk, bizonyára a régi tagállamok közötti kompromisszumról beszéltek, de a rendszer csak annyira lehet erős, amennyire a leggyengébb tagja az, Én mindenkit arra biztatnék, hogy folytassuk a kohéziós politikák alkalmazását, illetve a többi politika végrehajtását. Nagyon fontos, hogy ne nyírbáljuk meg ezeket a politikákat. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönöm a részvételt a vitában. És még van egy kis időnk, hiszen negyed hatkor végzünk, ezért a több éves keret, pénzügyi keret társelőadójához fordulok. Szeretnének röviden szólni? Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek, mert eh, azt hiszem, hogy nemzeti parlamenti képviselői kollégáinkkal folytatott vita nagyon gazdag és érdekes volt, és amit hallottam, az elgondolkodtat. Eh, mint hogyha egy olyan ülésen lennénk, amely ugye a nemzeti parlamenti képviselőket és az európai parlamenti képviselőket egyesíti. Hogyha ilyen üléseink lennének, akkor könnyebben megállapodásra jutnánk. Ugyanakkor, kedves kollégák, jó lenne, ha a kormányaink is erre az útra lépnének. Ilyen Albrecht és jó magam rendelkezésükre állunk, folytatjuk a vitát a nemzeti parlamentekkel. Nagyon köszönöm, elnök, köszönöm, Ian, köszönöm, elnök úr. I share the view that... Egyetértek azzal, hogy ez a mai vita egy kicsit más, mint a nemzeti parlamentekkel folytatott korábbi viták. Többször előfordult már, hogy a viták nagyon formálisak és szimbolikusak voltak. Az Európai Unió számára ez nagyon nehéz időszak, nem akarom azt mondani feltétlenül, hogy válság, de mindenképpen nehéz időszak, nehéz választások előtt állunk, és ami fontos, hogy a megközelítésbeli különbségek nem a pártokhoz kötődnek, nem is feltétlenül a tagállamokhoz. Vannak olyan kollégák, akik itt a kormányaik szószólóiként lépnek fel, ezt érdemes észrevenni. A nemzeti parlamenti képviselőket és minket is az állampolgárok választanak meg. Arra kell válaszolnunk, amit tényleg akarnak. Hogyha félelemben élnek és biztonságra vágynak, és ez az egyik legfontosabb elem az életükben, és azt mondják, hogy jó, hogyan biztosítunk védelmet a szavazóknak. A kérdezem, hogy van elég erőforrásunk a határok védelmére. A bizottsági dokumentum, amelyet múlt héten adtak ki, nagyon érdekes a tekintetben. A bizottság elmondja, hogy attól függ, mit akarunk most fejből idézek durván, hogyha gyengén akarjuk védeni az a határokat, akkor 500 katonára van szükség, hogyha jobb védelmet, akkor 20 ezerre. Ha úgy akarjuk védeni határainkat, mint az amerikaiak, akkor legalább 100 ezer határőre van szükségünk. Akkor viszont vegyük magunkat komolyan, vagy meg akarjuk védelmezni a határokat, és akkor 80-100 ezer katonára szükségünk van, hol a pénz? A szavazók azt akarják, hogy védelmet biztosítsunk nekik. A kohéziós politikák, a mezőgazdasági politikák, a hagyományos politikáink sokak fejében. Menjünk el Lengyelországba, a Cseh köztársaságba, és azt látjuk, hogy a kutatásról, innovációról szól a kohéziós politika nem feltétlenül az utak építéséről, hanem különböző területeken biztosít konvergenciát a kohéziós politika, ami hagyományosan kohéziós politika az, hogy úszodákat építsünk és hasonló. Ez természetesen mindenki ellenzi, mert pénzpocsékolás. Az a lényeg, hogy befektetés, beruházás legyen, amit eh, a megosztott kezelésben igazgatunk. A svéd kollégának mondanám, hogy túlbecsüljük az európai költségvetést, és azt gondoljuk, hogy az európai költségvetéssel mindent meg lehet tenni, ezért nem is vagyunk őszinték az emberekkel. Az a fiatalok munkanélküliségét tudjuk csökkenteni az európai költségvetéssel? Nem gondolhatjuk komolyan. Ha csak elkezdjük a tevékenységeket, és egy többszöröző hatást el tudunk érni, már akkor tehetünk valamit, de a problémákat magukat nem lehet megoldani, mert elnézést, hogy ezt mondom, akkor hazudunk az embereknek, ha azt mondjuk, hogy ezt mind meg tudjuk oldani. Mindannyiunk számára ez nagyon jó alkalom arra, hogy komolyan beszéljünk és konkrét fogalmakban. Az emberek ezt válják tőlünk a tekintetben, hogy mi az, amit meg tudunk tenni, és mi az, amit lehetséges megtenni. Ahogyan Izabel Tomá mondta, a parlament rendelkezésre áll, hogyha ezekről a kérdésekről valaki vitát szeretné folytatni, akkor mi erre rendelkezésre áll. Merci, merci. A... Köszönöm. Köszönöm Jan Albrichtnek és Izabel Tomának. Köszönöm mindannyiuknak, kedves kollégák, ezen konferencia végén. A bizottság óhajt hozzászólni a költségvetési főigazgató asszony személyében, Calvio asszony. Köszönöm szépen. Öttinger biztos nevében sajnos el kellett mennie, mert volt egy másik kötelezettség. Én nem akartam szólni, de talán hasznos volna az Európai Bizottság segítségét is felajánlani, vagyis hogy önökkel kapcsolatot tartanánk, állunk rendelkezésre, ha van kérdésük. Ahogy a Norbricht úr elmondta, múlt héten a bizottság egy közleményt adott ki a vezetői vitára, ami szerdán csütört, csütörtökön és pénteken lesz. Nagyon érdekes számunkra ez a kapcsolatfelvétel a nemzeti parlamentekkel, mind a tagállamokban, mind az EU szintjén, és állunk rendelkezésre az MFF-fel kapcsolatban is, és általánosan is. Köszönöm ezt a lehetőséget az együttműködésre, elnök úr. Merci, Madame Köszönöm, Calvino asszony. Köszönöm mindenkinek. Ezen konferencia végére jutottunk, amely nagyon gazdag volt, és megmutatta, hogy közös a felelősségünk az önöké, nemzeti parlamenti képviselőké és a miénk, európai parlamenti képviselők ki demokratikus felelősségünk van gazdasági és költségvetési területeken, és ez az eljárás, azaz a több éves pénzügyi keret előkészítése kötelez minket a 2021-2027 közötti időszakban. Nehezen tudom elképzelni, hogy mi lesz 2025-26-27-ben. Amit tudok, az az, hogy a jelenlegi több éves pénzügyi keret a 2014-2020 közötti időszakban kemény próbákat állt ki, mert előre nem látott körülmények következtek be, válságok, Gondolok itt különösen az erőteljes bevándorlási hullámra 2015-ben, és a Európa képe a tehetetlenség képe volt ebben az időszakban. Ugye itt egyfajta kísérő költségvetések bukkantak fel a költségvetésünk galaxisában, itt mindenféleképpen arra lenne szükség, hogy a polgárok számára érthető, olvasható legyen a költségvetésünk, és meg kell értenünk ebből, hogy milyen ambíciókkal rendelkezik Európa, milyen víziunk van Európa jövőjéről, amelyet együtt kell felépítenünk. Hogy megvédjük magunkat azon veszélyekkel szemben, amelyek a globalizációból adódnak bizonyos tekintetben. Tehát ez az eljárás erős kötelességek elé állít minket. Kiegészítő a szerepünk, a saját forrásokkal való finanszírozást illetően az európai költségvetés esetében a vám az csupán 10%-át teszi ki ezen, ezen költségvetésnek. Honnan jön a többi? A nemzeti költségvetésekből. Az önöki a hatáskör, a nemzeti költségvetéseket illetően és a hasznos kiadásokat illetően meg kell állapodnunk, azon kiadásokat illetően, amelyeknek valódi hozzáadott értékük van. Fontos tehát a saját források kialakítása. Ugye a magas szintű munkacsoport jelentésére gondolok, a Monti csoport jelentésére a saját források kapcsán itt nem arról van szó, hogy új ö, költségvetési forrást alakítunk ki, hiszen ennek az lenne a következménye, hogy a tagállami hozzájárulásokat csökkentjük, illetve az európai adófizetőkre háruló terheket megnöveljük. Az új saját forrás a nemzeti hozzájárulásokat csökkentheti, és így a helyes visszatérítés zsarnokságából ki tudunk kerülni. Ugye itt az egymásnak feszülő érdekekről van szó, a nettó befizetők, a nettó kedvezményezettek között. A saját források lehetővé teszik, hogy ki lépjünk ebből a logikából. Fontos tehát a következő több éves pénzügyi keretet összekapcsolni az új saját források koncepciójával. Remélhetőleg a tanácstól is halljuk majd ezt az első tanácsi iránymutatások nem tesznek különösebben optimistává sajnos. Önök, nemzeti parlamenti képviselők és mi európai parlamenti képviselők nyomást kell, hogy gyakoroljunk állam és kormányfőinkre, kormányainkra és a közvélemény körében is, országaikban és európai szinten azt kell elérnünk, hogy a polgárok megértsék, hogy mi mindennek a haszna, az értelme hiszen talán a közvélemény fogja megmozdítani az állam és kormányfőket, a tanácsot, hiszen láthatják, hogy milyen tétjei vannak mindennek, ugye itt van a migráció akár, a biztonság, a védelem, a digitális terület, a kibertámadások, a digitális multicégek nem fizetnek adót Európában, és ez azért az európaiak bűne, amelyek akik egymással versengenek, hogy saját területükre vonzák ezeket a digitális multicégeket. Tehát itt igazi szolidaritásra van szükség és kollektív intelligenciára. Ugye 1,2-1,3 százalék a bruttó nemzeti összterméknek legyen a költségvetés plafonja, ez merült fel. Itt, hogyha önöknek úgy úgy tűnik a nemzeti költségvetési eljárások során, hogy a tagállamok egyedül gyakorolják hatásköreiket, például a biztonság, vagy a védelem, vagy a migráció területén, hogy semlegesítsék a migráció forrásait, és úgy tűnik, hogy a nemzeti szinten nem a legnagyobb szintű a hatékonyság, és nagyobb hatékonyságot lehetne ezzel szemben elérni európai szinten, akkor képzeljük el ezen feltevés esetén, hogy a nemzeti szintre fordított forrásokat az európai költségvetés rendelkezésére bocsátják a nagyobb hatékonyság reményében. És így az Európai Unió költségvetése növekszik, ugyanakkor csökkenhet az adott területre fordított nemzeti költségvetés. Aztán a közkiadások konszolidációja Európában biztos, hogy nem Európától pártól függ, itt mindenképpen rugalmasságra van szükség, mert rugalmasság nélkül az előre nem látható eseményeket nem tudjuk kezelni, és ez nagyon fontos eleme a következő több éves pénzügyi keret előkészítésének. Az igazi kérdés az, hogy vajon milyen elképzelésünk van is valójában Európa jövőjéről, milyen közös ambíciónk van Európa tekintetében. És hogyha van egy közös elképzelésünk, egy közös víziunk, ambíciunk, akkor ebből le kell vonni a következtetéseket költségvetési szinten is, és meg kell győzni az államokat hogy polgáraink jövőjének előkészítéséhez, ahhoz, hogy biztonságot nyújtsunk számukra, hogy bizalmat teremtsünk, ehhez több Európára van szükség. Mindezeket elmondván azt javaslom, hogy 2018. szeptember 17-én, 18-án találkozunk újra a következő parlamentközi hetünkön, amelyre Bécsben kerül sor, hiszen a következő elnökség osztrák lesz a következő fél évben, és akkor majd elbeszélgethetünk a több éves pénzügyi keretről, Egyesek ugye a nemzeti parlamentjeiken belül már megkezdtek akár egy vitát a következő több éves pénzügyi keretről, mi pedig ugye itt a 2021-27-es időszakra vállalunk kötelezettségeket, és nem szalaszthatjuk el ezt az esélyt. Szeretném tehát bejelenteni, hogy a panelünk munkájának végére értünk. Még egyszer köszönetet mondok a bolgár elnökségnek, nagyon nagy hatékonysággal működtek, és mindenkinek kellemes hazautat kívánok. Viszontlátásra!